Név szerint fogunk szavazni elsőként, úgyhogy még egyszer kérem, üljenek le. Fraszoni asszony ügyrendi kérdéssel? Elnök úr, egy nagyon pici dologgal kapcsolatban apróságról lenne szó, hiszen mindenki még próbálja elfoglalni a helyét. Módosítottuk a napi rendet, mert nagyon úgy tűnik, hogy haszontalan vitákra fecséreltük az időként, és hát ugye azt hallottuk, hogy az OK jelentésről nem lesz vita, most pedig fél órát veszege, vesztegettünk, és semmi nem történt. Jobb lett volna, hogyha erről az igazán fontos szövegről vitáztunk volna ez idő alatt. Elnök, az illetékes szervek felé továbbítom ezt a megjegyzést. No, ha mindenki elfoglalta a helyét, akkor egyszerűsített eljárásban a léne jelentésről beszélünk. A trösztelenes szabályok megsétésén alapuló kártérítési keresetekről népszerinti szavazást parancsoljanak. Ha mindenki szavazott. Igen, mindenki? Akkor ezzel lezárom a szavazást. 498 igen, 11 nem, 17 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Léne úrnak. Szikerszki jelentés a következő. Jelentésünk élelmiszerek elosztása, ezzel kapcsolatban a felszólalásra emelkedik a jelentéstevő. Ezt a jelentés, amit ma elfogadni készülünk, az élelmiszerek elosztásáról, a leginkább rászorulók részére. Azt gondolom, hogy ezzel egy helyes üzenetet küldünk a polgáraink felé, hiszen azokat támogatjuk, akik valóban rászorulnak, akik szegények, és szeretnénk őket támogatni az ingyen élelmiszeretek szétosztásával. Hasonló programok már léteznek, ugye a gyümölcs program az iskolákban, és talán az egész Európai Unió képére vonatkozóan kialakul egy újabb kép, hiszen barátságosabbnak tekintik majd azok, akik rászorulnak, és a fiatalok jobban fogják támogatni. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés azt mutatja, hogy közel áll az Unió a polgárokhoz. Köszönjük szépen! Akkor nézzük a 13-as módosított mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, tessék, mellette ellene tartózkodás. Ezt inkább elektronikusan ellenőrizzük. Tehát a 21-es módosítóról megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Elutasítva 308 nem, 229 igen ellenében. 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es bekezdés, 5 módosító, összességében 16-tól 19-ig nézzük mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Egyértelműen jelezik, kérem szépen a szándékaikat, megnyitottam a szavazást 16-tól 19-ig, lezártam a szavazást, egyértelműen elfogadtuk 361-177 ellenében. 28-as okafogyottá vált, 7-es mm, a pont, 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ezt is ellenőrizzük. Ötös módosítóról tehát megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott. Lezártam. 379 igen, 171 nem, elfogadtuk. 27-es okafogyottá vált. Nézzük az így módosított javaslatot. Tessék. Elfogadtuk. Gratulálunk Szikielszki úrnak. Elnézést. Jogalkotási indítványra irányuló javaslatról szavazunk. Lezártam a szavazást. 425 igen, 71 nem, Gratulálunk tehát Szikierszki kollégának. A Karim jelentés a következő, EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Ez egy tervezet, három módosítóval, hármasról, név szerint szavazunk, parancsoljanak. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 326 igen, 226 nem. Három tartózkodással elfogadtuk. Minden más okafogyottá vált, úgyhogy az egyes módosítóról név szerint szavazunk. Jaj, nem, ez is okafogyottá vált. Úgyhogy a következő pontra térhetünk át. A Lehtinen jelentésnél tartunk, az alvállalkozók társadalmi felelősség a termelési láncokban. A teljes szöveghez két módosító érkezett, egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azért ezt is ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Itt az eredmény 231 igen, 303 nemmel elutasítva. Kettes módosító név szerint, tessék. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 321 igennel elfogadtuk. Minden más okafogyottá vált, gratulálunk a jelentéstevőnek. Bacéli jelentés, élelmiszerárak Európában. Mielőtt szavazunk, Bacéli asszony kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Érdekes lenne, hogyha az állásfoglalás indítványt az Agri részéről, majd pedig az alternatív javaslatot, amelyet 14 tag nyújtott be, össze tudnánk hasonlítani. 15 pontban került sor módosításra, anélkül, hogy egyértelmű legyen az állásfoglalás. Politikai szándékok kerülnek itt bele a szövegbe, azonban a nagy vállalkozásoknak a szerepére semmiféle szót nem fecsérelnek, hogy úgy mondjam. 439 aláírással követelik a nagy élelmiszerláncoknak az ellenőrzését. A versenyre vonatkozóan egy politikai megjegyzést töröltek, pán-európai összefogásra is utalnak, nyilván annak érdekében, hogy az emberek az élelmiszerekhez megfelelő áron jutassanak hozzá, ezt is törölték volna. A magasrangú csoport azt követelte, hogy a verseny eh, szabályok eh, és a transzparens piac eh, megvalósuljon, erre vonatkozóan is törléseket eszközöltek, ezt pedig sajnáljuk. No, tavazzunk akkor, két módosítónk van, amelyek azonosak. Luling asszony, parancsoljon! Elnök asszony, fantasztikus ez a kijelentés. Én szeretném kollégáimnak elmondani, hogy én vagyok az alternatv állásfoglás indtvány egyik szerzője. Hát mi az Európai Unió vagyunk, nem a Szovjetunió. Je suis sûr, Madame Luling, ce détail n'avait pas échappé aux collègues. Luling asszony, hát azt gondolom, hogy ezt észrevették a többiek is de megadtam a jelentéstevő asszonynak a szót, mert a vita során nem kapott alkalmat felszólalni. Ezért volt két perce, ugye összesen, és ez alatt az idő alatt azt mond el, amit szeretnek. No, két azonosító módosítónk van, erről szín név szerint szavazzunk, parancsoljanak. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 131 igen, 399 nem, elutasítva. Most pedig az illetékes szakbizottság részéről benyújtott módosítókról tessék. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam, itt van az eredmény. 390 igen, 112 nem, 71 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Bácéli asszonynak! Következő az Oken jelentés, a kiterjedt spanyolországi urbanizáció hatása az európai polgárokra. Kespen úr kap elsőként szó. Just wait for a while, dear, dear, dear Ms. Oken. Mr. Cashman. Merci, Monsieur le Président. Um, szeretném informálni a házat arról hogy elvi okok miatt szeretném visszavonni a nevemet a szocialisták alternatv állásfoglalási indtványáról. továbbiakban szeretném tudatni a házzal hogy mivel öt éve dolgozom ebben a témában szeretném elmondani hogy ellene fogok szavazni mind a két alternatv állásfoglalási indtványnak és az auken jelentés mellett fogok szavazni. Köszönjük szépen ezt a hozzáfűzött egyértelműsítést, most pedig a jelentéstevő asszony kap szót. Tisztelt kollégáim, ez a jelentés egy kiterjedt munkaeredmény a petíciós bizottságban. Minden frakció tagjai tag, dolgoztak rajta. Köszönöm az árnyék jelentéstevők és minden kollégám közreműködését. Én voltam a jelentéstevő, nagyon sokat dolgoztam ezen az ügyen, ami az európai állam, állampolgárok tízezreinek sorsát befolyásolja, valamint a spanyol gazdaságot és a spanyol természetet is a jelentés kétharmados többséggel elfogadtuk és egy olyan mélyreható szöveg ami a spanyol urbanizációnak nagyon sok aspektusát megtekinti az, a polgárok alapvető jogaihoz tartozik az is, hogy a jog, jogosan megszerzett tulajdon, tulajdonhoz megtarthassák jogukat, és ezt az EU is elfogadta, és minden tagállam is elkötelezett emellett. Azonban a masszív urbanizáció Spanyolországban, különösen a parti területeken és a spanyol szigeteken, illetve Madrid körül igen nagy problémát okoz. Az is probléma, hogy a spanyol 1988-as partvédelmi törvényt visszaállították, és ez hát most elveheti igen sok ember jogát ahhoz, hogy saját házában lakjon, sőt néhány esetben a háznak a lebontását is jelenti. Így most ezer olyan, és több ezer olyan ház van, amely állítólag törvénytelenül épül, és az őrkony, ugyanak, ugyanakkor az önkormányzat engedélyt adott erre, és az ártatlan vásárlók jogait csorbították meg ezzel ugyanakkor az ingatlan botrány áldozatai nem fognak kapni kártérítést. Nem, nem kétséges, hogy hol fekszik a, a felelősség, és hogy az őrkormányzatok, illetve a regionális hatóságok követték el ezeket a visszaéléseket, és megakadályozzák azt, hogy az egészséges gazdaság irányítás kéz a kézben járjon a természet tiszteletével és a kultúra tiszteletével. Az, hogy most ezt a jelentést nem tudjuk vitával követni, illetve megvitatni úgy, ahogy azt megérdemelné, az sajnálatos, és az a, az a probléma, hogy az új szabályaink megakadályozzák ezt. Kérem, hogy vessék el a két alternatív állásfoglalási indtványt mivel ezek nem pártatlanok nem tükrözik azt az alapos vizsgálatot amelyen az én jelentésem alapul. köszönöm szépen elnök úr! Két módosító érkezett a szöveghez. Az egyes módosítót nézzük mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Ha kérik, ellenőrizhetjük elektronikusan. Tessék, az egyes módosítóról megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Egyértelműen elutasítva 393 nem, 126 igen ellenében. Kettes módosító mellette. Tegnap visszavonták a népszerinti szavazásra való igényt, úgyhogy a kettesről lássam a kezeket. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akarják mégis, hogy ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Nem szeretnénk, hogy bárkinek is kételje támadna, úgyhogy a kettes módosított megnyitottam róla a szavazást, nézzük. Lezártam. Szerintem jól láttam, 436 nem, 72 igen szavazattal. Úgyhogy elutasítottuk. Most pedig az állásfoglalás indítványról szavazunk. Ha mindenki szavazott név szerint, akkor lezártam. 573-ból 349 igen, 110 nem, 114 tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk Okán asszonynak. L'ordre du jour appelle le vote du rapport de M. Milan Mon sur le point... Akkor Milan Mon jelentés a következő. A transzatlanti kapcsolatok állása az amerikai választások után. Állásfoglalási indítványról van szó. Hármas módosító, a hármas tessék, mellette ellene tartózkodás, 19-es, 4-es. Név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Látják az eredményt, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es, 5-ös módosító, három részben szavazunk. Név szerint az összes részről tehát első részről nézzük név szerint. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. Itt van az eredmény, 465-en elutasították, elutasítottuk. Második részről megnyitottam a szavazást. És ha mindenki szavazott, lezártam. Elfogadtuk 483-mal. Utolsó részről megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezártam. Hát szűken, de elutasítva. Ez az utolsó, harmadik rész. 36-osról szavazunk, részenként mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Úgy láttam, mintha elutasították volna, de ezt ellenőrizzük. Tout le monde a voté. Nem mindenki mutatta egyértelműen a kezén, úgyhogy lezártam a szavazást. 406-tal elutasítottuk egyértelműen. 46-os következő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, elektronikusan szavaztunk, elutasítottuk. Az így módosított dokumentum név szerinti szavazással. Ha mindenki szavazott, akkor lezártam. 503-an elfogadták, úgyhogy egyértelműen elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Lors du jour maintenant le vote de deux propositions de... Most pedig Következik az ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal című ö, jelentés. De Kaspari kollega először. Igen, tisztelt kollégák, a 174 cikk alapján a néppárt frakciója nevében kérem, hogy a következő plenáris ülésre halasszuk a szavazást. A tegnapi vita során kiderült, hogy a parlament többsége a kereskedelmi megállapodás aláírását, ha nehezen is, de támogatja de új minőséget hozhat az Európai Unió és Türkmenisztán közötti párbeszédben. A képviselők többsége számára fontos, hogy ne kapjanak bianco csekket a bizottság és a tanács garanciára van szükségünk, hogyha romlik a helyzet, az emberi jogi helyzet Türkmenisztánban, akkor a parlament követelésére komolyan gondolkozzanak el a szerződés felfüggesztéséről. A bizottság csak feltételekkel, a tanács pedig egyáltalán nem tért ki erre, ezért a frakcióm nevében kérem, hogy a két zárszavazást halasszuk el, amíg nincs meg a megfelelő garancia a bizottság és a tanács részéről. Köszönöm. Köszönöm akkor a 170 per 4-es cikke az eljárási szabályzatnak itt az alapvető. Tehát kérdezem, hogy ki kíván mellette szólni, Virszmá úr Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a végső szavazással kapcsolatos vita során kiderült hogy a tanács nem volt felkészülve arra, hogy az Európai Parlament megfelelő lehetőséget adjon a parlamentnek arra, hogy valóban figyelem kíséri a helyzetet Türkmenisztánban, és ennek fontos jelentősége van. Ha nincsenek megfelelő garanciák, akkor támogatjuk Gászpari kollega javaslatát, hogy, szavaz, hogy ezt a szavazást halasszuk el. Köszönöm szépen, most pedig eh, ki lenne ellene, ki kíván ellene szólni, nem látok hozzászólásra jelentkezést, tehát szavazunk arról, hogy elhalasszuk mellette, tehát ellene tartózkodás, akkor elhalasztottuk. Akkor a Dekaspari jelentésről való szavazást ugyanilyen okoknál fogva elhalasztjuk. Még egyszer, igen tisztelt elnök úr, csak a végszavazás elhalasztásáról volt szó, nem pedig a módosítókról való szavazás elhalasztása. Tehát akkor a módosítókat bocsássuk szavazásra, csak a végszavazást halasszuk el az ideiglenes kereskedelmi megállapodásról akkor mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor maradjunk ebben, a végszavazást elhalasztottuk, és akkor most következzen a Lambrinidis jelentés, a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítése. Kérem, tessék. Elnök úr, az indítvány arra irányult, hogy a két végszavazást halasszuk el, és a módosítókról szavazzunk most. Tehát csak a két végső szavazást ejtsük meg a valamelyik soron következő plenárison. Bien. Effectivement, ce n'est Jó, ez nem így értem ezt a szolgálat, de értjük, úgyhogy akkor szavazunk a módosítókról Türkmenisztánnal kapcsolatban. Akkor most jöjjön a négy frakciónak az indítványa mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes, ötödik bekezdés, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk kettes, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, azt megnézzük még egyszer elektronikusan, kérem szavazzanak. Szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. Látható az eredmény. Elfogadtuk. 11 egyes módosító indítvány mellette ellen, név szerint szavazunk, szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 238, igen. 311 nem, mert elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodás szintén elutasítottuk hetes után, kettes módosító mellette. Szóveli módosító, tessék, Flótrasszony. Igen. Az én frakcióm módosítója lehetővé teszi, hogy az emberjogi helyzetet még inkább figyelemmel kísérjük és javítsuk, hogyha itt a perspektíva, a ratifikációs eljárás lezárásának a perspektívája. Ez egy jogi korrekció, van kifogás, kérem álljon fel, 40 kollega nem állt fel, akkor így módon szavazunk az így módon módosított, módosító indítványról a kettesről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas. Megnézzük. A kettest megnézzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Láttam én, elutasítottuk. 8-as, 7-es módosító, mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor most a név szerinti szavazásra nem kerül sor, mert ezt halasztottuk el. tehát akkor mégiscsak megértettük, mit akart a jelentés készítője, és most pedig jöjjön a Lambrinidis jelentés a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről. Gobbelsz úr, van valami probléma? Elnök úr, az a benyomásom, hogy a Kaspari jelentéssel kapcsolatban azt kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy a módosítót a mi frakciónk elutasította. Tehát még egyszer végig kell mennünk a Kaspari jelentésen, ott volt egy módosító, a végszavazás pedig akkor most elhalasztjuk, vagy hogy van ez most? Alapvetően megfelel a kijelző annak, amit mondtam. Na most akkor, hogyha még egyszer szavazunk, hát akkor megismételhetjük akkor most nézzük meg még egyszer azokat az anyagokat, amelyeket időközben itt már archiváltunk. Tehát akkor a szocialistáknál egyes tartózkodás elfogadtuk. Igen, ez természetesen nagyon sokat jelent, és akkor most a napirenden szerepel a Lambrinidis jelentés, amit már többször felkonferáltam, a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről. Egyes H pont, egyes módosító elfogadtuk. Hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Lezárjuk a szavazást. 221 igen, 317 nem elutasítottuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. Szavaztak. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk. 279 nem szavazattal. Ötös módosító név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 291 nem szavazat, 241 igen ellenében 5 tartózkodás mellett elutasítottuk. Azt hiszem, hogy a néppárt szóbeli módosítót szeretne előterjeszteni, ha jók az információim, így van? A néppártból valaki szeretne mondani valamit? Akkor rossz volt az információ. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem hogy ilyen nehézségekbe ütközöm. Ezzel a módosított tartózkodás elutasítjuk. Egyes részenként szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Nagyon sok kollega nem emelte fel a kezét, felülvizsgáljuk. Szavaztak? Lezárjuk a szavazást. Igen. 251, igen, 260, nem, elutasítottuk. Akkor a Q, preambulum bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor a teljes módosított indítvány, megnyitom a szavazást, nép szerint szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 481 igen szavazatta. Gratulálunk a jelentés készítőjének utolsó szavazás. Lambrini Disz kollega, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Elnök úr, mindenkinek hálás, hálás vagyok a szóbeli módosító nem volt a szavazólistán, senki nem állt fel, hogy támogassa, tehát akkor ez nem is került szavazásra, ugye? Így van, akkor köszönöm. Igen, szeretném ezt megerősíteni. Ahhoz, hogy a szóbeli indítványt el lehessen fogadni, ahhoz ezt elő kell adni, de ez nem történt meg, tehát akkor most következzen a Környezetvédelmi Bizottság anyaga a hajók környezetileg biztonságos újrahasznosításáról mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért nézzük meg. Elektronikusan felülvizsgáljuk, szavaztak mindannyian, a szavazást befejezzük. Elutasítottuk 264 nem, szavazat 229 igen ellenében, négy tartózkodás mellett, hármas mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Megnézzük elektronikusan, azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan, Ő szavaztak, ugye? Második rész, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 282 igen szavazattal. Akkor 15-ös rész tartózkodás elfogadtuk. A teljes ö, ö, anyag, megnyitom a szavazást. Mindannyian szavaztak a hajók biztonságos és környezetkímélő újrahasznosításáról? Lezárom a szavazást. 469 igen, 8 nem szavazat, elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk a ö, állásfoglalás szerzőjének. Lezártuk a szavazásokat, de most következnek a szavazatmagyarázatok. magyarázatok. milton